Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a... Jó napot kívánok! El fogjuk kezdeni az ülést. Én vagyok itt most az átmeneti elnök. Meg kell választanunk a petíciós tagbizottság elnökét. Szeretnék mindenkit üdvözölni a mai, a, a mai ülésen. a mai ülésünk tárgya, hogy megalakuljunk, meg kell választani az elnököt, illetve a négy alelnököt. Az eljárási szabályzat 204-es cikke értelmében először, a napi rend értelmében az elnököt kell megválasztani, miután megválasztottuk, ő fogja vezetni a továbbiakban az ülést, és utána következik az alelnökök megválasztása el fogom mondani, hogy ki, milyen pottagok fognak részt venni a szavazásban illetve kik azok, akik valakit helyettesítenek. Néppárt, Marinescu úr, Préda úr helyettesíti. Manescu, szép. Manescu, helyesbít az elnök. Lögrip Békert helyettesíti, Brock Malinovot, és Gressle pedig Szírió urat. Szocialista frakció Manikész helyettesíti Rosziét, ECR, Stinaska helyettesíti Teokratuszt, FDD, Laura fogja David coburn helyettesíteni. Bien, eh, comprobamos la existencia de quórum, ha de haber... Megvan a szükséges jelenlét, ugye elvileg 9 kéne lennünk, ez megvan. a titkárság segítségével abról is megbizonyosodunk, hogy megvan az összes feltétel ahhoz, hogy elkezdhessük az elnök megválasztását, illetve a pénzügyi érdekeikről szóló vagyonnyilatkozatot is, vagyonnyilatkozatot is beadták a jelöltek. Beszéljünk most arról, hogy kik jelölik magukat az elnökség posztjára. Adelante, Eleonora. Eleonora, parancsolj. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök asszony, no napot kívánok mindenkinek az FDD frakció nevében. Szeretném bemutatni Eleonora Évi asszony jelöltségét az elnöki posztra Döhont rendszer vagy módszer értelmében. Elnök, még valaki? Parancsoljon. Buenas tardes. Igen, köszönöm szépen az ALDE nevében. Cecilia Wikström asszony jelölését szeretném most bemutatni. Elnök, köszönöm szépen. Margarita következik. I just want to... Igazából csak emlékeztetni szerettem volna arra, hogyha a DHANT rendszert nem veszük figyelembe, akkor a házban a tisztességet tesszük kockára. Tudom, hogy néhány frakció részéről óriási nyomás volt, és lehet, hogy el is veszít, de igazából a parlament reprezentációja forog kockán. A DHONT rendszer nincs már úgy rendben, és ez két évvel ezelőtt is ugyanígy megmutatkozott. Tehát, igazából szeretném volna emlékeztetni, hogy itt most mi is a Bien, seguimos con... Jó, akkor folytassuk az eljárást. Van két jelöltünk tehát. Titkos szavazással fogunk szavazni, mert két jelöltünk is van. A szabályzat e- értelmében mindenki csak egy szavazatot adhat le ami pedig a frakciókat illeti, néppárt 10, szocialisták 8, ECR 4, a 3, 2, 2, FDD 2, ENF 2, és ENI, illetve a függetlenek egy szavazat. Az első fordulóban abszolút többségre van szükség, az fogja tehát megnyerni az első fordulóban a szavazást, aki megszerzi ezt az abszolút többséget. Ha ez nem sikerül, akkor akkor folytatni kell a szavazást, és akkor szavazat többsége lehet dönteni, természetesen csak a valaki re leadott szavazatok számútan. Mindenkinek remélem itt van a szavazókártyája mert hogy gépi úton fogunk szavazni, nagyon jó. Elmagyaráznám, hogy hogy zajlik el mindjárt a szavazás. Cecilia Wikström az egyik jelölt, Eleonora Évi pedig a második jelölt. Minden jelöltnek lesz egy színe, és ez alapján fogunk majd szavazni. A zöld szín Cecilia Wikströmé, a piros szín pedig Eleonora Évié. A fehér azoknak a színe, akik vagy nem akarnak szavazni, vagy tartózkodnak. Következik tehát a szavazás, zöldek, zöldek nyomják azok, akik Cecilia Wikströmöt szavaznák meg, piros pedig azoknak, akik Eleonora Évire szavaznak. Lehet szavazni. El Partido Popular tiene un voto de más. Túl sokan szavaztak a néppárt részéről, egyel több szavazat van. Valakinek ki kell húzni a kártyáját. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Itt látható az eredmény. Cecilia Wikströmre 20 szavaztak, heten pedig Eleonora Évire. Gratulálunk. Cecília fogja ellátni tehát az elnöki teendőket, de gratulálunk Eleonórának is, nem lesz második forduló. Köszönjük. Thank you very much, colleagues. Köszönöm szépen, kollégák. Nagyon uh, nagy megtiszteltetés, hogy visszaválasztottak a szakbizottságba, és uh, mindent megteszek, hogy az összes frakció érdekét képviseljem, és hogy a szakbizottság elnökeként az állampolgárok, az európaiak érdekét képviseljem akik hozzánk jönnek problémáikkal, aggájaikkal. Tehát köszönöm szépen még egyszer, és most mindent meg fogok tenni, hogy szolgáljak. Nem azért, hogy itt irányítsam a kollégákat. Akkor folytassuk a szavazást. Az alelnökök megválasztás Eleonora Év. Grazie, Cecilia. Köszönöm szépen, Cecilia. Ha szabad, akkor röviden, hadd szóljak néhány szót a szavazásról. Nagyon szomorú vagyok, hogy már másodszor fordul elő itt a szakbizottságban, ugye két és fél év elteltével, meg ismétlődött egy szörnyű, vagy egy szomorú esemény, vagyis, hogy a döhant módszert nem tartottuk tiszteletben. Ahogy ezt a Uken asszony az imént említette, a dehont rendszer azért van szükség, hogy az összes frakció egyenlő képviseletét garantáljuk, ez különösen igaz a kis frakciókra. Az egyenlőség egy nagyon szép szó, sajnálatos módon az egyenlőséget nem tartották tiszteletben. Elképzelhető, hogy két és fél évvel ezelőtt ez annak szólt, hogy a frakciónkat előítéletekkel sújtották, nem ismertek még minket akkor, de Azóta viszont mindenki megismerhetett minket, és láthatták, hogy én is, a kollégáim is, és a, tit- a segítőink is, a kollégák is nagyon komolyan dolgoztunk, nagy alázattal, úgyhogy nyilván nem az előítélet beszélt most önökből, amikor nem rám szavaztak. Sajnálatosnak tartom tehát, hogy a tisztségek szétosztásánál ezt a módszert nem tartottuk tiszteletben, és ismételten egy nagyon szép szót, a politika szót bemocskoltuk. Sajnálatos, hogy ez itt a szakbizottságunkban, a petíciós szakbizottságban történt, amely az összes európai polgárnak elvileg garantálnia kéne a jogegyenlőséget. Egyébként pedig Gratulálok az elnök asszonynak, és eh, jó munkát kívánok neki. Remélem, hogy ugyanaz jól fogja vezetni az elnök, a bizottságot, mint eddig. Thank you, Eleonora. Köszönöm szépen, Eleonora, de most vitassuk meg ezt a dolgot egy kicsit később. A szavazás közepén vagyunk. Ez egy alakuló ülés, ahol most az alelnököket választjuk meg a szakbizottság számára. Úgy vélem, hogy a póttagok nevei maradnak az elmúlt szavazás óta, és a szavazó többség megvan, és most az első alelnök személyéről szavazunk. I call for nominations for the akkor most az első alelnököt választjuk. Meg kérem az alelnököket, Péter Jár kérje a szót. Még annyira magával ragadott az elnök megszavazása. Ezt a asszony Csáki úr és Metzala asszony. Tehát őket javaslom, akik múltkor is alelnökök voltak. Tehát egyenként szeretném hallani a neveket. Tehát akkor egyenként az első alelnök személye, Eszterász Faragut asszony, további jelölések, nem akarja senki. No. Tehát Eszterász asszonyt senki sem hívja ki. Róza, akkor gyere ide, mellém egy kicsit magányos vagyok itt. A figyelmüket valamire is szeretném felhívni a 204-es szabály egyes bekezdése, ahol azt olvassuk, hogy a parlament sokrétűségét a büró összetétele is visszatükrözi, ami azt jelenti, hogy az elnökség nem lehet csupán férfi vagy csupán női, az összes alelnökök sem jöhetnek ugyanabból a tagállamból. Tehát csak tisztázni szerettem volna, hogy az eljárási szabályzatot követjük, a 204-es szabály figyelembevételével van egy elnök, van egy alelnök, egy nemhez tartozik mind a kettő, tehát akkor most a második alelnök szerep személyéről van szó. Megnyitom a vitát. Péter Jár a második alelnök személyének Metzola asszonyt javasoljuk. Any... További jelöltség. Akkor közfelkiáltással. Thank you very... Köszönöm szépen. Gratulálok, Roberta. Kérlek, gyere ide fel. And now it's the position. Most a harmadik alelnök személyéről van szó. Megnyitom a jelölést. Szoledat. A szocialisták Marlene Mici, Mici asszonyt javasolja. There are more nominations? Egyéb jelölések? Akkor közfelkiáltással Marlene Mitzit választjuk harmadik alelnök. congratulations and do joy. Gratulálok, és gyere, csatlakozz hozzánk. Még egy nő. Now. Most megnyitom az első alelnök, a negyedik, bocsánat, nem első, a negyedik alelnök személyére, és most Kérem, vegyék figyelembe, amit éppen most mondtam. Péter, hát akkor negyedik alelnökként javasolnám Csáki kollégánkat. Hát van azért mégiscsak egy férfi az elnökségben. Tehát Csáki úr a jelöltünk. Van, eh, van egyéb jelöltség? Egyéb jelöltek a negyedik alelnök posztjára? akkor Csáki Pált megválaszthatjuk közfelkiáltással. Thank you. Köszönöm szépen, és gratulálunk Pál. A pódium nagyon nagy szükség van a pozíciódra. Gyere, csatlakozz! I understand that certain people... Úgy értelmezem, hogy néhányan szeretnék elhagyni a termet, tehát akkor csendben, hogy folytathassuk a megbeszélésünket. be there too. okay. Kollégák, úgy gondolom, van egy elnökünk, meg vannak az alelnökeink, tehát van egy elnökségünk, tehát térjünk vissza a hagyományos ügymenethez, a mai napi renden a hármas napirendi pont, tehát a novemberi megbeszéléseink jegyzőkönyvének az elfogadása, ezeket körbeadtuk, és most elfogadhatjuk. Van néhány bejelentésem. Van néhány új tagunk a titkárságban is. Karolina Gajewska, Maria Skundrich, akik újak, felállnátok, akkor mindenki lát titeket. Tehát eh, mindenki legyen nagyon rendes a lányokhoz. És hogyha nem jönnek ide hozzám, akkor majd segítek. És garantálom, hogy az összes új, mind a két kollégának nagyon jó EU-s tapasztalatai vannak, nyelveket beszélnek. Tehát eh, üdvözöljük mindkettőjüket. Tehát, hogyha nincs egyéb kérdés, akkor áttérünk a hatos napirendi pontra, ez pedig a 0618 per 2013-as petíció, és pedig Olaszország kampánia tartománybeli Acerra környezetvédelmi helyzete. Nincs itt a, kérve, a petíció benyújtója, akkor Ferstráte képviselőnek adjuk át a szót. Do we have the commission... Itt van, itt van a bizottság képviselője? Igen. Igen, elnök asszony. Volt néhány aggály. Itt a talajvíz és a belvíz szennyezettsége miatt, amelyek a környék ipari tevékenységével függenek össze és pedig a szennyezett talajvíz és felszíni víz pedig általában eh, élelmiszer öntözés céljára kerül felhasználásra, tehát eh, öntözik a növényeket, de igazából a szennyezett vízből még eh, ivóvizet is nyernek. És ez a közegészségre ártalmas miután megkaptuk a petíciót, tisztáztuk, hogy az európai jog alapján a piacra kerülő élelmiszernek meg kell felelnie az Európai Uniós előírásoknak, és az emberi és állati fogyasztás számára egészségesnek kell lenni. Ez a 2002-1708-as általános élelmiszer rendelet, és itt felsorolásra kerülnek a különféle dioxinok, különféle káros anyagok. Ezen kívül az 1913-as, 2313-as szennyező anyagokról szóló rendelet. Ezen kívül nagyon sok szennyező anyagot az 1881-es, 2006-os rendeletben is találjuk. Itt megvannak a Mm, a takarmányban meg lehet, tehát a takarmányban megtalálható legmagasabb szennyező mennyiségre. Ezen kívül van még egy 2004-es rendelet is, ahol az intézkedéseket is felsorolják, a egész takarmány, élelmiszer üzletnek, a termelőknek is figyelembe kell venni, tehát a élelmiszert és a takarmányt nem lehet olyan vegyszerekkel vegyi vagy vegyi anyagokkal, vagy akár biológiai anyagokkal kezelni, amelyek kockázatosak. Ez vonatkozik az öntözésre szánt vízre is, tehát az öntözésre szánt vizet nem lehet olyan növények, termékek, takarmányok öntözésre használni, amennyiben szennyezett. Tehát az öntöző víznek meg kell felelni az Európai Uniós jogszabályoknak, és ihatónak kell lennie. Megkértük az olasz hatóságokat, hogy több részletesebb adatokat is kapjunk, hogy a talaj, víz mennyire szennyezett, és a felszíni víz mennyire szennyezett, hogy milyen szennyezés várható ebből. which outlines that indeed which region... Tehát ezen kívül kértünk az olasz hatóságoktól olyan információkat is, hogy milyen területeken fordul elő a szennyezés. Itt a Csira környékén a víz annyira szennyezett, hogy nem alkalmas öntözésre. Ezen kívül 2013 és 2016-ot, 16 között 82 alkalommal vettünk mintát, például élelmiszerből és takarmányból, tehát ide tartozik például tojás, méz, gyümölcsök, és több szennyezőt találtunk, dioxint, kadmiumot, biofeniliket, policiklikus hidrokarbonátok, ezen kívül mikrobiológiai szennyezést is találtunk, Tehát amit találtunk, az az európai szabályokban nem kerül szabályzásra, és nem találtunk olyan mennyiségben szennyező anyagokat, hogy az emberek vagy az állatok egészségére a víz káros lett volna. A mintavétel után és a vizsgálatok után nem találtunk megfelelő mennyiségű szennyezést a takarmányban és az élelmiszerben. Tehát a információink alapján a bizottság az a véleményünk, hogy a problémával kellő módon foglalkoztak az olasz hatóságok, és garantálták, hogy a régió lakossága ténylegesen eh, védelmet kap. Köszönöm szépen, eh, elnök asszony. Thank you very much, and I open... Köszönöm szépen. Most pedig eh, a kollégáknak adok lehetőséget, ki szeretne hozzászólni a vitához. Parancsoljanak. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm. Én kampányából származom. Nem tudom elfogadni az Európai Bizottság válaszát. Nagyon szép feladat az, így a bürokrácia berkéiben, hogy felsorolja, hogy milyen szennyező anyagokat találtak, de itt nem erről van szó. Nem csupán egy szennyezett területről van szó. Ez az egyik legsúlyosabb példa arra, hogy egy ilyen szennyezett területen a mérgező hulladékokkal kereskedtek. Akár nukleáris hulladékokra is gondolok. Tudom, hogy egyetlen miniszter, egyetlen intézmény sem tudja megoldani ezt a problémát egy szempillantás alatt, de én sokkal erőteljesebb állásfoglalásra vártam a bizottság részéről, mert ez egy nagyon súlyos probléma. Azt várom az Európai Bizottságtól, hogy vegyék tudomásul azt, hogy a dokumentumokat Olaszországból kapták, ugye, ezeket 2015-ben adták ki. Miért elem ezt ki? Azért, mert 2015-ben a köztársaság elnöke Napolitánó volt, őt azzal vádolták, azok, akik a, korábban a maffia tagjai voltak, és aztán együttműködtek a rendőrséggel, hogy ezen a területen illegális hulladék kereskedelmet folytatott. Na most a helyzetet, mint mondtam, egy szempillantás alatt nem lehet megoldani. Nyilván ezt nem is várjuk el. De, tisztelt bizottság, kérem szépen, vegyék tudomásul azt, hogy mi történt. Mondom, nem csak a, a, nem csak a szennyezésről van szó, hanem az illegális nemzetközi hulladék kereskedelemről, az Európai Unió számos területéről, országáról érkeztek erre a területre kampániába hulladékok, akár német cégektől is. Vannak korábbi maffia tagoktól származó tanúvallomások. A maffia a különböző a, a maffia, az állam, illetve a különböző állami tisztségviselők összejátszottak. Nem fogadható el az, hogy itt felsorolják nekem, felsorolják nekem, hogy milyen szennyezőanyag van, vannak itt. Megmutatom, mutatom ezeket a, ezeket a fotókat, ez egy, olyan, ez egy olyan állat, az egyik éppen egy olyan állat látható, aki ott született a környéken, és három szeme van. Ez nem véletlenszerű. Kérem szépen, ezek a tények, ezek olyan állatok, akik három szemmel születnek kampániában. Köszönöm szépen, kérem szépen, hogyha azt szeretnék, hogy az Európai Unió közel álljon a polgárokhoz, akkor ne bürokratikus gyakorlatokat hajtsanak végre, és nem csupán ilyen elemzésekre van szükség, hiszen az emberek ilyen körülmények között élnek, láthatják. Az Európai Uniónak pontosan ilyenkor kell fölépnie, pontosan ilyenkor kell hallatni a hangját, így lehet közelebb kerülni az európai polgárokhoz. Köszönöm. Thank you. Eleonora Evi. Köszönöm szépen, Eleonora Evi. Jó. Köszönöm, elnök asszony. Szeretném kiegészíteni azt, amit Isabel Anidolfi mondott. A helyzet pontosan úgy néz ki, ahogy a kolléganő mondta, drámai a helyzet. Egy dologgal szeretném mindezt kiegészíteni, mindenképpen nyitva kell tartanunk ezt a petíciót. Nem elégséges az a válasz, amit a bizottság adott. Nevetséges az ő reakciójuk. tehát nem hajlandó felelősséget megállapítani, illetve nem hajlandó nyomozást kezdeni az érintett területen. Még egy dologgal hadd egészítsem ki ezt a beszámolót. Nemrégiben feltettünk egy kérdést az Európai Bizottságnak, az öcsillagos mozgalom tagjai tették ezt fel, az európai finanszírozás felhasználásával kapcsolatban, amelyet a föld területek megtisztítására ítéltek oda, 150 milliót ítéltek oda az elmúlt időszakban, ebből összesül 8 milliót sikerült felhasználni. Szeretném, hogyha kihasználnák ezt a lehetőséget, és felhasználnák az odaítélt összegeket. A mai napig sajnos ez nem történt meg. Az európai szabályrendszert tiszteletben kell tartani, az emberi egészség tiszteletben tartását, illetve védelméről van szó. Én nem tartom elégségesnek tehát a bizottság válaszát. Nem elfogadható, hogy az európai polgároknak, a petíciók benyújtójának, a kérámezőknek ilyen választ adnak, akik végső esetben fordulnak csak hozzánk. Thank you. I have nobody else. Nincs más a listámon. Terika Brász, parancsoljon. Well, I, I agree with my... Egyetértek a uh, kollégáimmal. A petíciót 2013-ban nyújtották be, három évvel ezelőtt úgy tűnik, a kár nagyon jelentős. Éppen ezért szeretném kérni a bizottságot, szakbizottságot arra, hogy mondja meg azt, hogy a teszteket mikor végezték el, illetve mi az a megoldást, amit látnak. Illetve, hogy a szennyezés az egy folyamatos szennyezés, illetve a tesztek eredménye egészen váratlanul és véletlenül pozitív eredményeket hozott. Úgy gondolom, hogy állandó megoldást kell találnunk, hogyha ezt nem sikerül megtalálni, akkor a probléma sem megoldott, és kollégáimmal egyetértek. eddig nem kaptunk megfelelő helytálló választ. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök, Péter Jár. A bizottság válaszára reagálva, a kollégáink eh, nem elégedettek ezzel, hiszen eh, a hulladék problémájával is foglalkozunk, és a potéció csak egy részterülettel foglalkozik. Mindannyian tudjuk azt, hogy kampányában a hulladék eh, megszüntetése, a hulladékmenedzsment nem megfelelő, és azt is tudjuk, hogy az Európai Unió pénzeket bocsát rendelkezés, amelyek egyre még nem folynak, úgymond nem um, érkeztek meg a kezdeményezettekhez, hiszen ez átfogó koncepció hiányzik. Erről is volt már egy meghallgatásunk. Lehet, hogy az egyik petíciót le is tudjuk zárni. Én azt szeretném kérni, hogy ne öntsünk mindent egy kalapba, tehát a petíció nem foglalkozott általában kampányában a hulladékkezelés kérdésével, ez egy teljesen más lapra tartozó kérdés, és ebben a témában amúgy évek óta magunk körül forgunk. De hát én szerettem volna mondani a bizottság védelmében, hogy a bizottság csak a petícióra korlátozta a munkáját, és nem foglalkozott a teljes hulladékkezelés kérdésével. Köszönöm, um, Peter, Mariléne. Köszönöm, Cecília. Nem szeretném megismételni azt, amit kollégáim előttem már elmondtak. A bizottság válasza nem elégséges a petíciók benyújtói számára, akik a polgárinkat képviselik. Eleonóra Nagyon csúnya képet festett le eh, állatokról is, amelyek sajnos eh, eh, a rettenetes helyzet következményeként vannak abban a helyzetben, amelyben vannak, a hulladék miatt, és a szacsárában elhelyezett mérgező hulladékok miatt. Azt gondolom, hogy tovább kell lépnünk. Hát a kár már megtörtént, az emberek egészsége károsodott, az állatok egészséges károsodott, ha azonban nincsenek konkrét bizonyítékaink, akkor azt gondolom, hogy tovább kell kutakodnunk, hogy megnézzük azt, hogy azok az állatok, amelyek eh, csonkán születnek, ez emiatt van-e így, Hát mielőtt arra végkövetkeztetése jutunk, hogy ennek nincsen emberre egészségkárosító hatása, fontos, hogy tartsuk nyitva a petíciót. Ezzel lezárom a hozzászólók listáját. Lezárhatjuk ezzel ezt a petíciót, vagy van még valaki, aki szót szeretne kérni? Kocolino úr, szót szeretne kérni? Szerintem a bizottsági válasz tartalmi kérdésen túl egyetértek szét kell választani a dolgokat. Elég nagy az űrzavar, ezt az olasz kollégáim felé is mondom, ehhez már szinte hozzászoktunk. Fontosnak tartom, hogy elkülönítsük, hogy hol van szemétlerakó, hol van egyéb szennyezett terület, de szerintem egy kicsit többet kéne tennünk, valami saját kezdeményezést is tennünk kéne, az ötcsillagos kollégámnak azt mondom, hogy a petíciós bizottságban nem szabad olyan dolgokat mondani, amik nincsenek alátámasztani, senki nem mondta, egyetlen volt mafia tag sem, hogy a korábbi köztársasági elnök bezárt volna egy nyomozást, vagy felfüggesztett volna egy nyomozást az illegális hulladékkereskedelemmel kapcsolatban. I of you. Akkor itt az egységet érzem, de a szószörösek és a néppártiak egyet gondolnak, hogy hagyjuk nyitva a petíciót, tehát akkor ezt a petíciót nyitva tartjuk, és a kampániai hatóságoknak levelet küldünk majd, és tájékoztatjuk őket arról, hogy a bizottságunk osztozik a petíciót benyújtójának aggájaiban, miszerint a helyi szinten termelt élelmiszerek is mérgeződnek, és nagyon fontos, hogy ők írásban válaszoljanak, és meggyőző, illetve biztosítsanak bennünket afelől, hogy ebben a térségben az élelmiszerbiztonságot továbbra is figyelemmel követik, illetve az állatjólétet, az állatok helyzetét. Tehát fontos, hogy írásbeli választ kérjünk tőlük a szövegünkben. Ebben akkor megállapodhatunk? Rendben. Ezzel áttérünk a következő petícióra. Ez a 465 per 2016-os petíció. Itt egy Montaltó ufágói projektről van szó. A petíció benyújtója Emmanuel Lupo úr. Üdvözölni szeretnénk Önt. Meg is adom Önnek a szót. 5 percben maximum. És nyilván fotókat is szeretne nekünk bemutatni, parancsoljon öné a szó. Tisztelt Petíciós Bizottság, tisztelt parlamenti képviselők egy közösség nevében és a magam nevében is szeretnék, szeretném a figyelmüket kérni, hogy elmondjam azt, hogy mi történik egy kis olasz közösségben, Montától Fugó községben. 2005-ben egy magas feszültségű elektromos áram vezetéket helyeztettek el itt, ezeket a minisztérium is jóvá hagyta, az illetékes minisztérium. Nos, az útvonal azonban nem velelt meg a biztonsági és minőségi követelményeknek, a szabályoknak tehát nem felel meg. A minisztériumi, a minisztériumi ö, rendeletben szerepel az is, hogy az üzemeltetőnek azt is mérlegelni kéne, hogy a különböző településektől, illetve házaktól, lakóépületektől milyen messze kell lennie ezeknek a vezetékeknek. Látható a képen is, hogy mennyire közel vannak az lakóépületek. Nos, megtörtént, tehát lefektetik ezt a vezetéket, de azóta semmiféle változás nem történt. Nagyon közel vannak a lakóházak akusztikai akusztikai zavarokat, akusztikai szennyezést is okoznak ezek a, ezek a vezetékek. Az elektromagnetikus sugárzás is nagy. A Kalabria régiónak van egy energetikai stratégiája, mely alapján szintén tiszteletben kell tartani a lakóépületektől való távolságot, amelyet előír a törvény. Különböző tudományos eredmények, tanúvallomások húzzák azt alá, hogy 400 méternél közelebb nem lehetnek lakóépületekhez a házak. Nos, az elektromagnetikus sugárzás sajnos káros hatással van a lakók egészségére, 380 kilowattos erőséggel sugároz ez a vezeték, különösen a gyermekekre veszélyes ez. Vannak olyan egyetemi professzorok is, akik kimutatták, hogy a, a fiatal korúaknak, illetve a gyermekek számára az elektromagnetikus sugárzás 0, akár már 0,3 tized tizedes mikrotesla erősségben is nagyon káros hatással lehet a gyermekek egészségére, tehát akár ötszörösére is emelheti különböző betegségek kialakulásának valószínűséget. Nos, ezeken a területeken, amiről szó van, ez, a, ez az erősség sajnos megtörténik, tehát ilyen erősen sugároznak. Nos, mióta létrehozták ezt a vezetéket, azóta új szabályok is vannak, és megpróbálták érni azt, hogy az új jogszabályokat figyelembe vegyék. Nos, vannak különböző egészségügyi felmérések, megpróbálták elérni, azt mondom, hogy az új szabályokat tiszteletben tartsák, hogy egészségügyi problémák ne legyenek ezen vezetékkel kapcsolatban. Nos, az érintett felek, feleknek úgy gondolom, hogy mind azon kéne munkálkodniuk, hogy ez a 0,3-es mikroteslás erősség ezt ne érjék el, tehát ennél kisebb sugárzásra kell, kell törekedni. Nos, nagyon kíváncsiak vagyunk arra, hogy az önök véleménye mi ezzel kapcsolatban és nagyon félünk attól, hogy tovább fog erősödni az elektromagnetikus sugárzás az érintett területe. Thank you very much, and thank you for also showing us um, devotion to this subject. Köszönöm szépen. Most uh, szeretnék áttérni Ferstrette úr felszólására a bizottságot képviseli. Tehát átadom a szót. Thank you. Well, the um, commission... A bizottság megfigyelései néhány nap múlva hivatalosan is eljutnak a petíciós bizottsághoz, de ami az Európai Unió és a tagállamok közötti felelősség megosztásra vonatkozik, a lakosság egészségügyi védelme tekintetében, tehát hogy az elektromágneses mezők a állampolgárok egészségét hogyan károsítják, tagállami felelősség maradt. 1999-ben elfogadtunk egy ajánlást az elektromágneses mezőknek való kitettség veszélyes szintjéről. Nem kötelező az ajánlás, de a szándéka az, hogy közös védő keretet hozunk létre, hogyan védekezhetünk az elektromágneses mezők által okozott károktól. Tehát, hogy meglegyen a konzisztencia a tagállamok közötti szabályozások között. A bizottság megnézi azt is, hogy a tagállamok hogyan alkalmazzák az ajánlásokat, és ténylegesen a második jelentésben, amelyet 2008-ban publikáltak, ez a legutolsó jelentés, megfigyelhettük, hogy Olaszország alapvetően korlátozza az elektromos kitettséget, de tízszer kevésbé, tehát tízszer olyan elektromágneses terhelést engedélyez, mint az ajánlásban szerepel. A 99-es ajánlás még mindig érvényes 2016-ban. A bizottság különleges munkabizottsága az egészségügyre veszélyes kockázatok tekintetében egy állandó bizottsági mandátuma rendelkezik, és ez a szakbizottság foglalkozik az elektromágneses mezőknek való kitettség veszélyeivel. A kockázatbecslés a hozzáférhető tudományos mintavételeken alapszik, így fogadjuk el az ajánlásokat, és így készítjük elő. Tehát meg kell nézni, hogy a kitettségi szintek megfelelnek-e a 99-es bizottsági ajánlásoknak és meg kell nézni, hogy ezek az ajánlások még megfelelők-e, avagy felülvizsgálatra szorulnak. A legutóbbi vélemény, amely 2015-ös, tehát egy-két éves, hiszen január 27-én írták, tehát két éves mondjuk. Ez több mint 700 tudományos tanulmányt vizsgált meg, és a vélemény alapján a jelen tudományos bizonyítékok nem viszik a 99-es ajánlások alá az elektromágneses kitettségi szintet. Tehát ez azt jelenti, hogy nincsen arra szükség, hogy a 99-es bizottsági, illetve a 99-es tanácsi ajánlást felülvizsgáljuk ahogy említettem, Olaszországban tízszer alacsonyabb az elfogadható szint az elektromágneses mezőknek való kitettség tekintetében. Éppen ezért a megfigyelések alapján a bizottság véleménye az, hogy nincsen alapja úgy beleszólni a dolgokban, ahogy a kérvényező ezt kéri. Köszönöm. The floor is open for... Köszönöm. A kollégáknak adok most lehetőséget, hogy szóljanak hozzá a vitához. Laura, parancsolj. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök asszony. Én arra szerettem volna utálni, hogy környezetvédelem, a környezetvédelemben sürgőségi helyzet, vészhelyzet alakult ki Kalábriában. Sajnos a regionális közigazgatóság, közigazgatás nem igazán adja meg a válaszokat a felmerült kérdésre, kérdésekre. Egy dolgot szeretnék elmondani ezen petícióval kapcsolatban. Nagyon sok um, tudományos kutatás szólt arról, hogy az 50-60 herces um, hálózatok a gyermek leukémia, illetve általában a rák keltés veszélyével járnak. A 0,3-as, 0,4-es mikroteszlás elektromágneses sugárzás miatt, és már érezhető is az érintett területeken az, hogy milyen egészségügyi károsodásokat szenvedtek el a lakosok, de a mai napig semmi nem történt ezzel kapcsolatban, meg sem próbálták elérni azt, hogy megoldódjon a probléma. A legutóbbi tudományos eredmények alapján mindenképpen jobban kéne, kéne védeni az emberi egészséget, tehát a jogszabályban olvasható sugárzási hatá határokat, küszöböket le kéne csökkenteni. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 194. cikkére gondolok. A hatodik cikkben például az Európai Unió elismeri, hogy az emberi egészség védelme tagállami hatáskör is. Sajnálatos módon a helyi, tehát a regionális hatóságok semmit nem tettek azért, hogy az Európai Unió alapelveit és adó jogszabályokat betartsák a régióban, ezért mindenképpen nyitva kell tartani ezt a petíciót, és arra kérem a bizottságot, hogy ő is aktívan legyen részese annak, hogy megoldódjon ez a probléma. És az emberi egészség, illetve a környezet védelmének érdekében tegyenek valamit azért, hogy megszűnjön az elektromagnetikus sugárzás ezen a területen. Nem mondja azt a bizottság, hogy az összes felelősség a tagállamot terheli. Arra kéne kérni a regionális hatóságokat Olaszországban, hogy erre a problématikára, tehát az egész témára jobban figyeljenek oda, mindenképpen kézzelfogható eredményekre van szükség, az elektromagnetikus sugárzással kapcsolatos küszöbb értékeket meg kell változtatni. Egyébként az elnökök tanácsának elnöke is kiadott erről a kérdésről egy, egy rendeletet. Köszönöm szépen. Thank you so much. Köszönöm szépen. Járik, parancsolj. Köszönöm, elnök asszony. Gratulálni szeretnék uh, újból megválasztásához. És remélem ugyanolyan kitűnő munkát végez majd az elnök asszony, mint az elmúlt két és fél évben. Nagyon uh, fontos problémánk van ez a um, erőművel kapcsolatban. A kollégám beszélt a tudományos tanulmányra, mert bemutatta azt, hogy ezek az elektromágneses uh, mezők uh, súlyosan fenyegetik az emberi egészséget, illetve más élmények egészségét is. Korábban azt hallottuk a bizottságtól, hogy 99-ben bizonyos ajánlásokat fogadott el, és 2010-ben szintén. Amit a bizottságtól hallottunk, azok alapján 700 különböző anyag került elemzésre, és az elemzések azt mutatták, hogy káros hatást nem lehet bebizonyítani. Tehát egyrészt egy bizonyos tanulmány bizonyos nagyon ellentmondásos, illetve negatív hatásokról számol be, és van egy másik tanulmány, amely pedig ennek elkezdőjét bizonyítja. A bizottság azt állítja, hogy komolyan vizsgálta a témát, tehát megvizsgálta ezt a kérdést, meg pedig megfelelő módon. Én hiszek a bizottságnak, ez az egyik dolog. Másik dolgot pedig igazából kérdésformájában vetném fel. Hát mi volt ott először az erőmű, vagy pedig a házak, az épületek? Hát én ezt meg szeretném tudni, mielőtt a saját kialakítom a bizottság válaszával elégedett vagyok, vannak bizonyos küszöbértékek, amelyek léteznek, és a bizottság ezt a kérdést nagyon tüzetesen vizsgálja, illetve megfelelő tudományos alapja van annak, ami alapján lebizonyosodott az, hogy ilyen negatív hatások nem léteznek, tehát én szívesen lezárnám a petíciót. Köszönöm. Albion asszony. Gracias. Köszönöm szépen. Én a következő napirendi ponton szeretnék majd részletesebben hozzászólni, de végül is a téma hasonló ehhez, itt is egy nagyon magas feszültségű vezetékről van szó. Több petíció is érkezett hasonló témában, nem ez a kettő van csak. Úgyhogy egyértelmű az, hogy Európában a polgárok aggódnak az ilyen típusú elektromos áramvezetékek miatt, illetve az elektromagnetikus sugárzás miatt. Nyilvánvaló tehát, hogy a polgárok foglalkoznak ezzel, aggódnak emiatt. Disculpen. Már elnézést. Gracias. Köszönöm, akkor folytatnám. Tehát én azt vetem föl, hogy elképzelhető lenne, hogy a petíciós bizottságtól tanulmányt kérünk az a nagyon magas feszültségű elektromos áram vezetékekről. Milyen projektek ezek, milyen jogszabályok foglalkoznak ezzel, milyen tudományos tanulmányok szólnak erről, mit tesznek a polgárok. Tehát egy ilyen helyzetfelmérésre lenne szükség Európában, mi történik ezzel a kérdéssel kapcsolatban, tehát nem egy konkrét projektről van szó, hanem hogy összesen milyen vezetékeket, ilyen mag, nagyon magas feszültségű vezetékeket terveznek Európában, vagy nem tudom, milyenek léteznek már. Just directly, if we are to do a... Hogyha tanulmányt készítettünk, akkor erről nem ma fogunk döntést hozni, a koordinátorok ülését, a szokványos, ülésén szokványos módon vitatjuk ezt meg. Mit is tegyünk most ezzel a petícióval? Ebben a kérdésben Eleonórának adok szót. Eh, Köszönöm szépen, azért eh, szólok hozzá, hogy eh, azt kérjem, hogy maradjon nyitva ez a petíció. Ezt akár az ENVI szakbizottságba is elküldhetjük tájékoztató jelleggel, hogy véleményt kérjünk tőlük ebben a témában. Talán el kell gondolkodni azon is, hogy megfelelően az útvonala ennek a vezetéknek, mert hogy lakóépületek közelében halad a vezeték. Hogyha a tudósok véleményei még nem túlságosan egybevágóak, bizonyos esetekben a különböző növényvédőszerek esetében ez így van, ott nem egyértelmű, hogy mi a tudományos világ véleménye egy-egy kérdésről, nagyon megosztottak a tudósok. Egy olyan kérdésben nyilván nem ahhoz kell, nem a tudományos véleményekhez kell igazítani a szakpolitikákat, de egy ilyen esetben egyértelműen óvatosságra kéne törekedni. 17 év telt el az erre vonatkozó ajánlások megszületése óta. Éppen ezért úgy gondolom, hogy az a feladatunk, hogy egy kicsit elmélyedjünk ebben a témában, hagyjuk nyitva ezt a petíciót, kérjük -e meg a MV szakbizottság véleményét, és hadd mondjam el még egyszer, hogy ez nagyon nagy gondot jelent az érintett régióban. Köszönöm. And you are the last. És ön az utolsó hozzászóló a listámon. Van-e még valaki, aki szót kér, Kozolino úr, parancsoljon. Köszönöm, én is úgy gondolom, hogy nyitva kell tartani ezt a petíciót. De egyetértek az utolsó hozzászólóval, bár megosztott a tudományos világ, és vannak ellentmondásos vélemények, de itt a kérelmező nem a teljes vezeték útvonalra vonatkozóan kér valamit, hanem csupán egy részére vonatkozik. Ez az útvonal egy részére, tehát a három kilométernyi vezetékről van szó. Nem tudom, hogy a bizottság ezen el tud-e gondolkodni. Kérem, hogy tegyék meg ezt az erőfeszítést, akár a régióval szemben, vagy a Ternával kapcsolatban, aki ugye a szolgáltató, illetve hát a üzemeltető, gondolkodjanak el azon, hogy mit lehet tenni. Három kilométerről van szó, ezt kell megoldani, meg kell nézni, hogy hol lehet még vezetni ezt a vezetéket, el lehetett temetni. Nagyon sok bonyolult kérdést vet fel persze a téma, ezt erről beszélt a bizottság képviselő, beszélt arról az előttem szóló kolléga, hogy nem egyértelmű, hogy a, hogy a tudományos világ mit gondol erről, de itt egy konkrét problémáról van szó, ezt a három kilométer, ennek a három kilométeres szakasznak a sorsát oldjuk meg, hiszen nagyon közel van a lakott területhez. Kérd, mindegy, hogy legitim a probléma felvetés, vagy nem, ezt a három kilométeres szakaszt, ennek a problémáját oldjuk meg, ez mindenképpen meggondolandó lenne, tehát akár a régió felé, akár az üzemeltető felé egy ilyen kezdeményezéssel kéne élni. Thank you. Köszönöm. Nincs egységes vélemény arról, hogy mi legyen a petícióval, de azt gondolom, hogy kompromisszumot köthetünk, nyitva tartjuk a petíciót. És elnézést, hogy elfelejtettem, de a petíció benyújtójának is még szót adok a végén, de előbb még gyerek kollégának. Túl gyorsan eh, haladok, úgy tűnik. Elnök asszony, eredeti véleményem szerint eh, úgy látom, hogy a legtöbb szakbizottsági tag szeretné tartani a petíciót, én nem fogom ezt ellenezni. Ennek a, az együttműködés jegyében fogunk eljárni, de hallgassuk meg először még egyszer a petíció benyújtóját. Il percorso interessato. Igen. A konkrét három kilométeres szakasz esetében ugye a regionális kalabriai stratégiai terv szerint elvileg ezt el is lehetne temetni. Annyit szeretnék még mondani, hogy a tudományos a tudósok esetében nincs teljes egybevágás, de az mindenki, azzal mindenki egyetért, hogy a gyermekek, illetve az idősek esetében egyértelmű, hogy ők sokkal jobban kivannak téve az elektromagnetikus sugárzás veszélyeinek, mint általában a lakosság. Köszönöm. Okay, I understand. Rendben. Tehát ön is azt szeretné, hogy tartsuk nyitva a petíciót, én ezzel egyetértek. Csak januárban kapunk majd plusz információt a petíció benyújtójától, és ezt az információt a bizottsághoz is eljuttattuk. Itt technikai jellegű jelentésekről van leginkább szó. Lehet, hogy ezeket a plusz információkat még egyszer meg kellene vizsgálnunk, és az envinek is ezt el kell jutassuk. Egyszerűen csak tájékoztatásul, hogy gondolkozzanak el erről a problematikáról, hiszen ők is függetlenek, mint mi. Tehát a bizottság segítségére számítunk, ami ezt a három kilométeres szakaszt illeti, különös tekintettel erre, a bizottságot szívesen megkérem arra, hogy segítse a munkánkat, és hogyha itt meg tudunk állapodni, akkor vissza tudunk térni majd a témára. Nem látok ellenvetést. Köszönöm szépen. Köszönöm a petíció benyújtójának azt, hogy ilyen hosszú utat vállalt, és eljött a szakbizottságunkba, és jó ö, utat kívánok haza. Okay, excellent. The next... Kitűnő. A következő petíció, 2016-os petíció, a 1332-es. Ez a La Plana Morella magas feszültségű elektronikus projektre vonatkozik, elektronikus projektre. Itt süt a legtöbbet a nap. nap. Nem az eredeti petíciót benyújtó kolléga van itt, hanem egy őt helyettesítő személy. Parancsoljon, önni a szó. 5 percben. Apelamos a esta comisión de peticiones. A jelen témánk az, a jelen témában az a problémánk, hogy több Európa irányelvet is megsért ez a probléma. A természetelleni támadásról van szó, az európai polgárok egészsége elleni támadásról. a madarak számára ez egy nagyon fontos terület, ahol ez a probléma történt. A Red Electrica, az üzemeltető, egy nagyon magas feszültségi ö, ö, projektet, 400 kW-os projektet írt elő. Alapvetően ez egy olyan területen történik, ahol nagyon sok a középkori kis falu, nagyon sok elszigetelt falu van, amelyek szétszórtan helyezkednek el hagyományos életformát élnek az itt lakók, alapvetően a turizmus fontos számukra, gombatermesztéssel, szőlőtermesztéssel, illetve olíva bogyótermesztéssel foglalkoznak. Ezt a környezetet, illetve ezt az életstílust teljesen el lehetetlenítené az új vezeték, el kéne vándorolniuk. Ennek a projektnek csak a magánérdekeltségei, magánérdekeltségei vannak. Azt gondolom, hogy ez igazi sebb helyet jelentenem a területen, ez a projekt semmiféle közérdekel, ez nem kapcsolható össze. Elmondható, hogy ezen a területen a fogyasztás pont a fele annak, amit most tapasztalhatunk. Nos, látható a terv. Egyébként ettől a vezetéktől nem messze, párhuzamosan ezzel van egy másik vezeték, ez már létezik. Ez 200 kilovoltnál kevesebb feszültséggel rendelkezik. Elnök. Információt kaptunk a tolmácsoktól, hogy túl gyorsan beszél. Tehát ez azt jelenti, hogy a tolmácsok nem tudják követni a sebességét, ami azt jelenti, hogy nem lehet minden nyelven megfelelő tolmácsolást adni. Tehát megkérném, hogy egy kicsit lassítson le, hogy esélye legyen a tolmácsoknak követni. La red con una longitud de 86 km. 86 km hosszú vezetékről van szó. Két régiót, két síkságot két kötne össze, de mondtam, ezen a területen már van egy párhuzamos vezeték, nagyon kis távolságra a tervezettől és 132 kiló volt feszültséggel tervezték ezt, aztán utána ezt 400 kiló voltra emelték, nem volt megfelelő tanulmány, amely ezt kísérte volna. Azt sem vizsgálták, hogy a két vezeték egymásra milyen hatásra van, illetve a kumulatív hatás micsoda. Mint említettem, tehát kis távolság választja el a két vezetéket. Az új vezetéknek 182 vezeték, tartószlopa lenne. Ezeket rugók kötik össze, amelyek nagyon zajosak. A környezetvédelmi hatás tanulmány 8 éves, abban nem szerepel például ennek a zajnak a léte. Valójában az érintett lakossággal egyáltalán nem konzultáltak, az Árhuszi Egyezményt ez nem tartja tiszteletben. Annyi történt csupán, hogy egy hivatalos közlényben publikálták a projektek. A polgárok alapvetően elítélik és visszautasítják ezt a projektet. Úgy próbálták meg ezt a problémát áthidalni, hogy fragmentálták ezt a vezetéket. Az emberi egészségre nagyon riasztó hatással lehet például alvászavarok, mentális zavarok, zavarok, rák, gyermer, gyermekleukémia Alzheimer-kor. A sejt tanulmányok azt mutatják ki, hogy akár rákkeltő is lehet a vezeték. A Nemzetközi Rákutató Intézmény mondta ki ezt a véleményt. Nem tartották tiszteletben a nem tartották tiszteletben az óvatosság elvét, amelyet rögzít az Európai Unió működéséről szóló szerződés. Normális esetben, illetve a tanulmányok értelmében a lakóterületektől, lakott területektől legalább 600 méterre kell elhelyezkedni az ilyen vezetőknek. A Red Electric az üzemeltető nem ö, egyezik bele, abban nem fogadja ezt el, hogy ez káros lenne az emberi egészségre. Nem fogadja el azt sem, hogy arrébb kell helyezni ezt a vezetéket. Hogyha megvalósul ez a vezeték, akkor meghaladják majd a sugárzási értékek, a küszöbértékeket, a legális küszöbértékeket. Sajnos a környezetre is nagyon rossz hatással van ez. A Natura 2000-es, a X és a CEPAS területeket ezt át keresztezni ez a vezeték, nagyon sok vándormadár, illetve veszélyeztetett madárfaj él a területeken a környezeti hatásvédelm, hatás tanulmány azt sem dolgozza ki, abba sem megy bele komolyabban, hogy a Natura 2000 helyszínekre milyen hatással lenne ez, illetve arról sincs szó, hogy a növényzetet ki kell írtani a vezeték mentén, és hogy megnő majd az erdő tüzek veszélye is. Több esetben volt már erre példa e, a érintett területeken. A valenciai kormány megkérdőjelezte, hogy szükség van-e egyáltalán erre a vezetékre, és egyetértenek azzal, hogy negatív hatással lenne az egészségre, a környezetvédelemre, a tájra, illetve a turisztikai potenciára. Éppen ezért azt kérjük, hogy ezt a projektet fagyasszák be, függesszék fel, hiszen ez különböző Európai Unió irányelveket nem tart tiszteletben. Köszönöm. Thank you, Mrs. Köszönöm szépen, Albiol asszony. Gracias. Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani a kérvényezőknek. Köszönöm a, a Castelloni civil szervezet harcát már nagyon régóta harcolnak az emberek egészségért, a környezetért. Ez egy olyan projekt, ahol is a spekulatív érdekek kívánnak győzedelmeskedni, és fele, fejl, úgy, az az elképzelés, hogy egy konkrét cég érdekei elhomályosítják majd a lakosok érdekeit. Ez egy nagyon magas feszültségű vezeték, amely természetvédelmi irányelveket, vadmadarak védelmére vonatkozó irányelveket, illetve a, a SZEPASZ, a Natura 2000 védelméről szóló irányelveknek sem tartja tiszteletben, az emberi egészségre nagyon rossz hatással van. Vannak olyan lakóépületek, amelyek kisebb távolságra élnek ettől a vezetéktől, mint az ajánlott értékek, érték. Elvileg közhasznú vezetéknek van ez titulva, titulálva, de valójában felmerül a kérdés, hogy ez tényleg így van-e, hiszen arra a területre nem hoz energiát, nem szállít energiát, amelyen keresztül megy ez a vezeték. Létezik egy irányelv, amely arról szól, hogy különböző projekteknek milyen hatása van a lakóterületekre, nos ez se tartja tiszteletben az Árhuszi Egyezményt sem, semmiféle egyértelmű konzultáció nem volt, tehát nagyon is megkérdőjelezhető, hogy milyen volt a, a lakossággal való konzultáció. Nos, a lakosság a lakosságot nem igazán tájékoztatták, nagyon kissé, az Európai Unió alapjogi kartáját, annak 135-ös cikkét nem tartották tiszteletben, ez az egészség védelméhez való jog, illetve a védelmet, mint olyat sem valósították meg. Szerintem ez elégséges érvlista ahhoz, hogy nyitva maradjon ez a petíció. Szerintem a minimum, amit magunk elé tűzhetünk itt célul az, hogy, hogy a spanyol hatóságok országokkal felvegyük a kapcsolatot, tehát kérjük azt a spanyol kormányzattól, hogy függesszék fel ezt a projektet, és kérjünk plusz, plusz tájékoztatást arról, hogy a CEPÁRA, a Natura 2000 hálózatra milyen hatással lenne ez a projekt, milyen hatással van a lakosságra. Ugye volt már egy nagyon magas feszültségű vezeték a környéken, ezzel kapcsolatban is szeretnénk plusz információhoz jutni a spanyol kormánytól. Szerintem ez lenne a legkevesebb, amit a petíciós szakbizottságnak tennie kéne, tehát vegyük fel a kapcsolatot a spanyol hatóságokkal. Köszönöm. Now, listen. Most akkor a bizottsághoz fordulok, hogy meghallgassuk a bizottság véleményét. Daniel Fernández Gómez kapsz a Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen a petíciót. Köszönöm a kérvényezők részvételét. Nos, a tényeket már korábban is ismerte a bizottság. 2012-ben a bizottság egy vizsgálatot, egy hivatalos vizsgálatot kezdeményezett, több írásos kérdés alapján, amely elérkezett az Európai Bizottsághoz. Nos, az Európai Uniós jog helyes alkalmazással foglalkoztatott minket leginkább. Első sorban az, e- a környezetvédelmi hatástanulmányok kérdése. Nos, ez előírja azt az irányelv, hogy a több mint 15 kilométeres projektek esetében egy környezetvédelmi hatástanulmányt kell végezni. A Habitat irányelv alkalmazását is megvizsgáltuk, hiszen ugye szignifikáns hatása lehet a vezetéknek a Natura 2000 hálózatra, illetve madárvédelmi idő területekre, vagy közösségi érdekű területekre. Bár a Habitat irányelv hasonló projekteket nem tilt be, de a Natura 2000 viszont előírja azt, hogy olyan projekt, amelynek szignifikáns hatása lehet egy vagy több részére a Natura 2000 hálózatnak, ezen esetekben megfelelő hatástanulmányokat kell végezni, illetve elő kell, el kell érni azt, hogy védjék a Natura 2000-es területeket. Csak akkor lehet ezeket a projekteket a az illetékes hatóságoknak engedélyezni, hogyha bebizonyosodott az, hogy a Natura 2000 területeket nem károsítják szignifikáns módon. Na most ebben az esetben el lehet azt fogadni, hogy bizonyos feltételeknek teljesülnie kell, meg kell nézni azt, hogy vannak-e alternatív megoldások, meg kell azt vizsgálni, hogy a közérdek mennyire valósul meg, illetve meg kell vizsgálni a kompenzációs intézkedések meghozatalának lehetőségét is. Ahogy korábban mondtam, ebben az esetben a bizottság egy vizsgálatot kezdeményezett a spanyol hatóságoktól, plusz információt kért. Ők erre azt válaszolták, hogy folyik a környezetvédelmi hatos tanul, tanulmány, és döntés még nem született, a környezetvédelmi hatástanulmány figyelembe veszi majd azt, hogy a Natura 2000 hálózat elemeire milyen hatással lesz ez a projekt. Nos, ezeknek a tudatában azt kell mondjam, hogy amíg nem zárul le Spanyolországban a környezetvédelmi hatástanulmány, addig nem történik szabálysértés, hiszen elvileg az összes uniós jogszabály tiszteletben tartották. A bizottság úgy döntött, hogy az ezzel kapcsolatos vizsgálatunkat lezárjuk, egészen addig, amíg újabb elemek nem jutnak tudomásunkra. Nemrégiben a bizottság újabb kiegészítést kapott a petíció benyújtóitól, egy újabb nyilatkozatot tervezünk ezzel kapcsolatban, de folyik még a munka, az elemzés. Köszönöm szépen. Thank you. Köszönöm szépen és elnézést kérek, hogy nem azonnal önnek adtam át a szót, de jobb később, mint soha. Tehát köszönöm szépen a hozzászólását, és akkor visszatérek a felszólalók listájára. Lisi úr. Gracias, señora presidenta. Me gustaría... Köszönöm szépen. Szeretném támogatni ezt a petíciót, hasonló okokból támogatnám azt, mint ahogy azt a kollégám Álbiol asszony tette. Ez, ilyen nagy projekteken keresztül, ilyen nagy feszültségű projekteken keresztül nagyon sokan szeretnék Natura 2000-es és egyéb irányelveket hátrányos helyzetbe hozni, vagy megszegni, és a és mindenképpen beszélnünk kell arról, hogy nagyon sok munkavállaló nagy kockázatú, vagy nagyobb kockázatot vállal, amiatt, hogy közel dolgozik a magas feszültségű vezetékekhez. Sajnálatos az, hogy a konzultáció nem megfelelően történik, ahogy ezt, nem úgy, ahogy ezt az Árhuszi egyezmény előírja. Még egy nagyon fontos dolog van. Nagy projektek esetében nem az egész projektek esetében szokás új, újabban környezetvédelmi hatástanulmányt kérni, hanem fragmentálják, tehát felaprozzák ezt a projektet, és minden egyes etapra kérnek egy környezetvédelmi hatástanulmányt. Ezzel ellen föl kell lépni, és azt kell kérni a bizottságuknak, hogy egy stratégiai környezetvédelmi tanul, hatástanulmányt dolgoznak ki, tehát az egész projektre vonatkozót, ez egy spanyol hálózatba, illetve egy európai hálózatba beilleszkedő projekt, éppen ezért, mint ilyet, kell ezt kezelnünk környezetvédelmi szempontból is. Még egy utolsó dolog, a valenciai kormány ellenzi ezt a projektet, ez egy egyáltalán nem mellékes elem. Köszönöm. Thank you. Uh, Mr. Terry Köszönöm. Terika Brass Rövidre fogom, nagyon egyet tudok érteni azzal, amit Albiol és marcellesi kollégák mondtak. Spanyolországban a, a Spanyol, Spanyolországban um, úgy tűnik, hogy a terror, az európai terror történetéhez tartoznak a spanyolországi magas feszültségű hálózatok. Ez egy elég furcsa dolog, de erre a következtetésre juthatunk. Nos, számos dolog miatt is ellenezhetjük ezt a projektet. Ugye azt mondják, hogy itt energia átvételről van szó. Nos, a szobaforgó vállalat magánvállalat, Hát, hogyha szükség lenne erre a projektre, akkor lehetne támogatni, viszont ha nem szükséges, akkor nem is közérdek, ez elég egyértelmű. Legitim az, hogy vannak magánérdekek, ...86 kilométerről van szó, több mint 180 toronyból állna, vagy oszlopból állna. Most azért lennének alternatívák, például, hogy hogy a föld alatt vezessék ezeket a, ezeket a vezetékeket, de hát erre nem hajlandóak. Márcselézi úr is imént említette, hogy maga a valenciai kormány is ellene van ennek a projektnek. Hát, vigyázzunk, vigyázzunk. Azt mondta a bizottság, hogy korábban négy évvel ezelőtt, öt évvel ezelőtt már figyelmeztették őket erről a problémára, és akkor úgy tűnt, mintha 2012-ben felfüggesztették volna ezt a vezetéket, sőt, arra gondoltak, hogy a párhuzamosan futó vezetéket dezaktiválták. Most viszont újra életre kelt a projekt, és már nem, nem beszélnek arról, hogy az előző vezetéket dezaktiválnák. Tehát nagyon fontos az, hogy tisztán lássuk. Nyilvánvaló az is, hogy tiszt, hogy nyitva kell tartani ezt a petíciót, amíg nem látunk tisztán. Köszönöm. Thank you, Rosa. Köszönöm szépen. Rosa? Um, bueno, yo en primer lugar... Köszönöm szépen. Hát mindenek előtt a következőt szeretném elmondani. Úgy gondolom, hogy egy ilyen téma nagyon fontos, de szerintem minden nyilvánvaló, tehát, amit szeretnék elmondani, az az, hogy a bizottságnak össze kell ülni az illetékes hatóságokkal, és meg kell vizsgálnia, hogy a megfelelő irányelveket betartották-e, tehát a habitát irányelv, a környezeti tanulmányok, környezeti előírások, és ha igen, akkor van engedély, ha nem, akkor meg nincs engedély. Tehát, hogyha nehézségek vannak, és bizonyos dolgokat nem tartanak be, akkor nincs engedély. A projektet nem ismerem olyan jól, mint a többi kolléga, de van, van egy olyan érzésem, hogy eh, ez a projekt 2006 eh, óta megvan, és pedig az infrastruktúra könnyítése tekintetében, tehát hogy eh, a megújuló energiákat támogassák a Kastília tartományban, Spanyolország északi részében, és Igazából itt az egyes vonalat pedig vissza kellene építeni. Tehát ebben a tekintetben nem tartom teljesen értelmetlennek a projektet, de mindenképpen be kell tartani az összes előírást és irányelvet. Tehát volt eszmecsere már a bizottság és a spanyol hatóságok között, a bizottságnak volt egy válasza, és most pedig ki kell várnunk, amíg a bizottság megfelelő módon válaszol nekünk, és akkor majd dönthetünk, hogy a projektet most le kell állítani, vagy nem. De szeretném hangsúlyozni, hogy minden legális. Tehát az európai előírásokat betartják, a habitát előírások és a környezetvédelmi előírások nagyon szigorúak, és ha ezeket nem tartják be, akkor nincsen engedély, de a petíciót mindenképpen nyitva kell tartani, és meg kell várnunk, hogy mi történik. Meg kell várnunk, hogy mi történik majd a bizottság és az illetékes hatóság levélváltása után Valenciában és az egész régióban. Beatrice? Köszönöm szépen, egészen röviden. A kollégák már mindent elmondtak. A helyzetet nagyon jól is vázolták, hogy ebben a petícióban mi van benne. Egy dolgot szeretnék még részemről hozzáfűzni. Tehát természetesen a petíciónak nyitva kell maradni, hiszen a bizottság pont most mondta, hogy válaszol majd nekünk. Ezt meg kell várnunk. Azonban már most szeretnék egy dolgot elmondani az Európai Parlament képviselőjeként, és pedig azt, hogy a bizottság a szerződések őre. A bizottságnak kell ügyelni arra, hogy betartják az irányelveket, de ez nem minden. Természetesen megvan ez a garancia, hogy a bizottságnak erre ügyelni kell, hogy mindenki betartja az előírásokat. És itt nagyon jó, tehát, hogyha van egy megalapozott gyanú, hogy nehézségek vannak, és igazából a környezetvédelmi tanulmány késlekedett, akkor természetesen a megelőzés elvét kell alkalmazni. Nem csak a környezetvédelméről van szó, természetesen nagyon fontos a környezetvédelme, azonban ezen túl is felmerül az a kérdés, hogy tényleg van-e értelme a projektnek, tényleg be kell tartani bizonyos feltételeket, és természetesen a törvényeket is be kell tartani. De, hogyha az egész nem szolgálja a közjót, akkor a projektet le kell állítani. Tehát mindenképpen meg kell vizsgálni a petíciót, és nagyon-nagyon óvatosnak kell lennünk, nagyon-nagyon alaposan kell eljárnunk, hiszen nem csak erről az egy esetről van szó. És figyelni kell arra is, hogy az Európai Uniós előírásokat betartsák, és természetesen tovább is kell mennünk. Természetesen védeni kell a vállalatok legitim érdekeit, tehát természetesen a polgárok itt gazdasági teljesítményt hajtanak végre, de itt a magán és közérdek között különbség. Köszönöm. Szoledád. Köszönöm szépen, elnök asszony. Minden elhangzott, és a vélemények egybevágóak, úgy tűnik, hogy az összes frakció egyetért. A legutóbbi petíciónál egy olasz problémáról van szó, most a spanyol probléma a téma, de közvetlen környezetünkben nagyon hasonló kérdéseket, és nagyon fontos, hogy a lakosság érdekeit tartsuk szem előtt. Senki nem szerete magas vezeték közelében élni, hiszen itt emberekkel van dolgunk, és nekik azt kell mondjuk, hogy a közérdek azt kívánja, hogy magas feszültségű vezetékeket kell építeni, az alternatívák nem világosak, és az embereknek ezt el kell fogadniuk különböző tanulmányok nem egyértelműek, vagy pedig azt mondják, hogy mindez nem okoz egészségügyi veszélyt. Nincsen egyértelmű világos bizonyíték. Ez nem jelenti azonban azt, hogy ne lennének problémák. A tanulmányokat különbözőképpen lehet értelmezni, Világos azonban az, hogy a jelenlegi bizonyítékok alapján nem egyértelmű, hogy az egészségre milyen hatása van ezeknek a hálózatoknak. Ez de nem elégedettek az emberek, különösen azzal, hogy az alternatívák sem világosak. Figyelme kell vennünk azt, hogyha az emberek nem értenek -e ezzel egyet, mivel a magas feszültségű hálózatnak igenis vannak környezeti hatásai. Én úgy gondolom, hogy a tanulmányokat különbözőféleképpen lehet értelmezni. És a bizottsághoz intéznék egy kérdést. A hatástanulmány, ami elkészült, vajon figyelembe veszi a jogi előírásokat, vagy nem? Ha csak egy eh, hatástanulmány készült, akkor ez a eh, szabály ellenes. És van egy második kérdésem is. Ez pedig eh, a reklámokra vonatkozik. Normális-e az, hogy ilyen gyorsan valósul meg ez a projekt, ilyen kevés részvétellel, és az embereknek nincsen beleszólása mindebben. Meg szeretném kérdezni, hogy az összes eljárást figyelembe vették-e, e, a szabályoknak eleget tettek-e, illetve hogy az emberek hozzáférhettek-e a közkonzultációhoz, illetve az anyagokhoz, a dokumentumokhoz. Ezek meghatározó kérdések, és fontosak ahhoz, hogy megtudjuk, a bizottság betartotta el a jogi erőírásokat. Nagyon fontos, hogy a petíciót tartsuk nyitva, egészen addig, meg ezek az információk rendelkezésre nem állnak. És nagyon fontos figyelembe venni az önkormányzatok helyzetét is, ők alternatív megoldásokat várnak. Egy föld alatti vezeték elhelyezés opció is felmerült, tehát vannak olyan alternatívák, amelyek eddig nem valósultak meg. és a bizottságnak kell garantálni azt, hogy a jogi előírásokat betartják az érintettek. Ha két értelműen egy, értelmezhetőek, illetve különböző féleképpen értelmezhetőek a jogi előírások, és az embereknek ezt egyszerűen el kell fogadniuk, akkor meg kell vizsgálni az alternatívákat. És a kritériumok nem egyértelműek. Fontos, hogy mindez világosabb legyen a jelenlegi jogi előírások értelmezés kérdése, tehát különbözőféleképpen értelmezhetőek. Nagyon fontos a lakosság számára garantálni azt, hogyha léteznek alternatívát, úgy akkor ezekkel élni is lehessen, például a magas feszültségű kábelek föld alatti elhelyezése. A polgárok érdekeinek kell más érdekek felett állniuk. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, Szaladád. Most visszadom a szót a két percben a petíció benyújtójának. Buenas tardes. Jó napot kívánok. Egy kicsit szerettem volna még jobban kontextusba helyezni a dolgot. Ugye volt egy olyan terv, hogy egy, hogy egy régebbi vezetéket váltaná fel ez a vezeték, a 2015-2020-as stratégia terv szerint az el, nem kell figyelembe venni az előző vizet, vezetéket, tehát gyakorlatilag mindenki úgy kezeli, mintha az előző vezeték nem létezne. A bizottság figyelemmel kíséri azt, hogy milyen módon készül el a, nem, a környezeti hatástanulmány, Nos, nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy engedélyezzenek egy ilyen projektet, ami egyébként az előjárás, a, a, mely esetében az eljárás már elég előre haladott állapotban van, és nagyon sok oszlop már áll is. Azt kérjük tehát a bizottságtól, hogy fagyassza be ezt a projektet. Ez egy olyan projekt, amiben mi nem tudunk részt venni, amiben az alternatívákat nem térképezték fel. Például meg se vizsgálták azt, hogy át lehetne vezetni egy másik útvonalra ezt a vezetéket, azt sem érték fel, hogy van-e szükség egyáltalán erre a vezetékre. A 2017-es, 2016-os évre vonatkozóan fele annyi energiát használtak fel ezen a területen, mint amennyit pár évvel ezelőtt terveztek, tehát valójában nincs szükség erre. Most utalnék valamire, amiről volt már szó az előző napirendi ponttal kapcsolatban is. Vannak tudományos eredmények, a elnézést, nagyon gyorsan beszélek, tehát az, elektro, elektromagnetikus kisugárzás egészségügyi hatásáról konkrét tanulmányok olyanok nincsenek, amelyek amelyek ezt bebizonyítanák, de vannak sejtszínű tanulmányok, amelyek viszont azt mutatják, hogy milyen hatása lehet ezeknek az elektromagnetikus sugárzásoknak. Köszönjük azt, hogy ilyen sürgősséggel tárgyalják egyébként az ügyünket. Thank you very much. Köszönöm szépen. Mivel sürgősségi eljárás keretében kezeltük ezt a, a petíciót a zöldek kérésére, nem kaptunk még teljes dokumentációt a bizottságtól. Tehát itt egy példája van annak, hogy óvatosaknak kell lennünk abban, hogy mikor használjuk a sürgősségi eljárást, jobb teljes körű tájékoztatást kapni, mint sem, tehát ezt figyelembe kell vegyük és az Európai Bizottsághoz kell, hogy forduljunk ismét. Nem adtunk elég időt arra, hogy ők elvégezzék a munkájukat, tehát ez a mi hibánk. Tehát sürgősségben szerettük volna ezt e, tárgyalni, és így tettünk eleget az zöldek kérésének. Mert a bizottságot kérjük most arra, hogy friss információt adjanak nekünk, tájékoztassanak bennünket dolgok állásáról, mi az, amit eddig sikerült tisztázni. És fontos, hogy ezt a témát ne túl későn tűzzük napirendre. A spanyol kormánynak levelet fogunk írni, és részletesebb információkat fogunk kérni, illetve a valenciai regionális hatóságnak is írni fogunk, és megkérjük őket arra, hogy tájékoztassanak bennünket. Természetesen a petíciót nyitva kell hagyjuk, de azt gondolom, hogy mindannyiunknak ö, dolga az, hogy figyelembe vegye, nem mindig jó túlságosan sietetni a munkát, és élni a sürgőségi eljárásra, hiszen így nem adunk a bizottságnak teljes lehetőséget arra, hogy megfelelő információkat eljuttassák. Remélem, hogy így mindenki elégedett. A petíció benyújtója nyilván nem, de miért is nem, ezt hallgassuk most meg. Licitamos. Mi azt kérjük, miután nem volt elég idejük, tehát az volt az, az, az, azt kérjük, hogy ismételten itt ide eljöhessünk, hogy amikorra a bizottság megfelelően tudja majd tanulmányozni az információt, akkor megint eljöhessünk. Without saying. All... Ez magától értetődik mindig, minden olyan esetben, amikor a petíciót eh, napirendre tűzzük, mindig meghívjuk a petíció benyújtóját, tehát önt ismét meg fogjuk hívni, és remélhetőleg nem kell túl sokat várni majd erre a napra. Hát mindent megteszünk a magunk részéről, és jó utat kívánok önnek is. Minden kollégának köszönöm a részvételt, holnap 9 órakor találkozunk, a mai ülés lezárom, és kérek mindenkit, hogy holnap hozzá a szavazó kártyáját. Köszönöm a munkát, kellemes estét kívánok! Our coordinators have to stay, don't go anywhere, we'll continue immediately.